meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy a parlament elnöke a néppártól javaslatot kapott arra vonatkozóan, hogy Francis Dimetert nevezzük ki a, a Magreb országok eh, küldöttségének tagjaként, hogyha valakinek van ehhez hozzáfűzni valója, az ne folytsa magában, most szóljon hozzá, úgy tűnik, hogy nem.